támogatását, hogy támogassák a pakisztáni és a lengyel államot abban, hogy szabadon bocsássák az én ö, honfitársamat. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Az egyes módosítóról szavazunk mellette. Ellene. tartozkodás Elfogadtuk. Az egész javaslatot kitámogatja, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Azt gondolom, hogy Fáva úr kér szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, akkor a tanácsot és a többi frakciót szeretném kérni arra, hogy adjanak engedélyt arra,